A szóbeli magyarázatokra következik, a következik a szavazat magyarázat. A módosított költségvetésről először Dobbs asszony parancsoljon. ¿Quién? Es el, el bono 749. ¿Cómo? José. José. A ver, señor Posel. Posszát úr. Elnök úr. Én önt nagyra eh, értékelem, és az ön elnökletét is, de ma protestálnom kell. Ön nagyon sok kollégának adta meg a szót, Léne kollégának, Goln és Fox kollégáknak kétszer, és én is jelentkeztem ügyrendi kérdésben a napi, napi lend, az ülésnaptár kapcsán egy nagyon fontos pontban, és kérem ellenőrizze azt, hogy a négyes módosító, amelyet elutasítottunk, de itt egy alapvető kérdésről van szó, nem jogellenese. A szerződésben nem az áll, hogy 12 plenáris kell tartani egy évben, hanem 12 hónapban egy évben, és a Fox módosító indítvány megpróbálta az augusztusi plenárist és a szeptemberi plenárist egy hétben összefoglalni. Itt nem egy szeptemberi első és második plenárisról van szó ugyanis, hanem egy augusztusi és egy plenáris, szeptemberi plenárisról. Kérem, ön ezt tegye egyértelművé. Én úgy érzem, hogy ez jogellenes. Köszönöm. Bueno, lo, que pasa que... úr, már szavaztunk erről, Őszintén szólva nincs értelme annak, hogy újból megnyissuk a vitát, de biztos lehet abban, uram, hogy az összes módosító indítvány, amely az ülésnaptára vonatkozik, ezeket mind megvizsgálta az elnökség, mégpedig tüzetesen. Eh, Schlitter. Sí, señora Schlitter. Señor Schlitter. Schlüter úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Működik a mikrofonom? Úgy tűnik, igen. A biztos arról tájékoztatott bennünket a szavazás előtt a trombin ügyről, tájékoztatott bennünket, és jó lenne, ha ő statisztikai adatokat is rendelkezésre bocsátana, és alátámasztaná a kijelentéseit, mi szerint a fogyasztóknak gazdasági szempontból mindez hasznos, hiszen olcsó hús darabokat helyettesítünk, és nem használjuk őket fel ma például kolbászban. Én statisztikai adatokat kérek arra, hogy ez valóban jobb a fogyasztók számára, hiszen ezt nem sikerült eddig bebizonyítani, és biztos összevetést tett a hússal, és a darált hússal, és tudjuk, hogy a higiénénél előre, sok nem ugyanazok a darált hús esetében, mint más hústermékek esetében. Tehát a biztos kijelentéseit illetően én megkérdőjelezem azt, hogy ezek igazak-e, és azt gondolom, hogy a szavazás előtti félreinformálás súlyos hiba volna. Tehát kérem, írjon levelet a biztos úrnak, és támaszta alá ezeket a kijelentéseket. Schröter úr már elmozdultunk erről a pontról, most pedig a szavazatmagyarázatoknál tartunk, mégpedig a, a költségvetés módosítása téma. Docul. Docasszony, hol van ön? Öné a szó. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jó, elnök úr, hölgyeim és uraim! a manka jelentést nem szavaztam meg a következő évi költségvetésre vonatkozó jelentését. Nem hiszem ugyanis, hogy a gazdasági válság idején emelni kell a forrásokat, meg kellene éppen ellenkezőleg takarítani, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nem szabad támogatni a a munkatársak számát és az asszisztenseknek biztosított pénzt sem. A képviselők 1500 eurót kapjanak havonta, de ne kapjanak 1500 euróval többet. Ez több milliót ad összesen, és hogyha a nyilvánosság kritizálja ezt, Amúgy is mindig mondják, hogy túl sok pénz áll a képviselők rendelkezésére, akkor jogosan teszik túl sok, eh, és Európának spórolnia kell. Köszönöm szépen. Kasman úr. Liberecki úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a módosító indítványt nem csak a könyveléssel kapcsolatos részt, hanem az egészet, mert úgy gondolom, hogy ez egy észszerű döntés. Az Európai Parlament jogalkotói, illetve jogszabályi felhatalmazást kapott erre, és a választók is elvárják tőlünk a, azt, hogy a projekteket korridálni lehessen, a bizottsági projekteket, a tanács projektjeit is, és minden biztosnál több száz munkatárs dolgozik, nálunk csak néhány. Ez nem, most nem arról van szó, hogy takarékosság, egyszerűen az új feladatok, az új szerepkör betöltése, és köszönjük Manka úrnak csodálatos jelentését. Köszönöm szépen Liberacki úrnak. Nézzük a szavazat magyarázt, a Nikolásik jelentés, a szervát ültetés, Rigenin úr. Nice. ¿No está Rigenin? Está. Pues, qué no habla? No, sentido. Two, hundred wasn't it? You didn't hear. I didn't hear you. Señor Vigenin, tiene la palabra. úr, kéri a szót. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих докладите, свързани с... Azt szeretném mondani, elnök úr, hogy én a szervátültetéssel kapcsolatos jelentést megszavaztam, ugyanis a szervek minőségével kapcsolatos jelentés fontos. Nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között. Az akcióterv segíteni fog a tagállamoknak a kritériumok harmonizálásában. Azért mondom ezt, mert az én országomban, Bulgáriában 30 ötöde csak a donorok száma, a spanyolországi donorok számának, és az egész lánccal probléma van a, az állampolgárok tájékoztatásával, és nincs elég donor, illetve az adatbázisok sem kielégítőek, a felszerelések sem kielégítőek, és nem vagyunk tagja a transplant szervezetnek, a szervek szállítása nincs megoldva, nincsenek olyan részlegek sem, amelyek a nyomon követéssel foglalkoznának, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha hamar életbe lépne ez az irányelv. La señora Ovir. Ovir asszonyé a szó. Én is megszavaztam ezt a jelentést ugyanis egységes előírásokat vezet be az összes tagállamban a donoroktól származó szervek minőségét nézve. A szervátültetésben részesülők védelmét szolgálja ez a tagállamok koordinációja révén, és így jobb esélyt adhatunk több mint 56 ezer embernek az Európai Unióban, akik valamilyen szervre várnak pillanatnyilag. Köszönöm szépen. Köszönöm, Óvír asszony, most pedig Pulkonaite asszony következik. Pirmininkė, aš taip pat balsavau už šitą svarbų dokumentą, transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės standartai, susijusių dokumentą. Ir iš tikrųjų būtų puiku bendrijos mastu sukurti. Én is szeretném üdvözölni ezt a dokumentumot, és elmondanám, hogy nagyszerű lenne, ha európai szinten tudnánk gondoskodni a szervátültetési rendszerről. Átlátható kell, és tiszta hogy legyen ez a rendszer. 56 ezer állampolgár vár most is donorokra. A szervekben mutatkozó hiány további problémákhoz vezet, például bűnözéshez. Meggyőződésem, hogy ez a javaslat hozzá fog járulni ahhoz, hogy létrejöjjön egy olyan donorrendszer, amely biztosítja, hogy biztonságosan lehet a transplantációt intézni. Köszönöm, Murkenajte asszony, Kaszle úr, öné a szó. Megszavaztam ezt a jelentést, és szeretnék köszönetet mondani Mikulásek úrnak. Azt hiszem, hogy nagy napot ünnepelhetünk. Egységes sztenderdeket dolgoztunk ki a donorok és a fogadók, a szerv fogadók számára. Egységes sztenderdeket dolgoztunk ki, és ez a biztonságot jelenti. És azt hiszem, hogy ez az országok közötti együttműködést, egy, egyszerűsítés. Köszönöm, és örülök annak, hogy ilyen nagy többséggel szavaztuk meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, Haug úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném szívből üdvözölni ezt a jelentést, illetve az új, új Európai Uniós szabályokat a szervadományozás. Hogyha valaki egy másik Európai Uniós országban hal meg, akkor miért ne használhassák fel abban az országban emberek megmentésére a szerveit? Ezek a szabályok hozzá fognak járulni ennek a problémának a megoldásához. Szeretném azt is kifejezni, hogy támogatom azt, hogy opt-out rendszer legyen, nem egy opt-in rendszer a donor kártya vagy donor lista szempontjából. Csak 12 százalék van, aki kiváltotta a donorkártyát, és ezért nagyon fontos lenne, hogy növeljük ezt a számot. A, az én angliai választókerületemben is számos ember meghalt azért, mert nem volt donor, és ők hiába vártak szervekre. Tehát az én választókerületeim, én választókerületem öm, kórházaiban is bár a legfejlettebb Európai Uniós technológiák állnak rendelkezésünkre tüdő és szív átültetésre, nem volt megfelelő szerv. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Kallenbach asszony a szó. Kallenbach asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, én is nagyon hálás vagyok, hogy ma ez a javaslat nagy többséggel elfogadásra került. Halljuk, hogy 56 ezer európai vár manapság arra, hogy megfelelő szervet kapjon, és ennek ugye a célja az, hogy egyáltalán életben maradjanak, vagy minőségi életet élhessenek. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a sztenderdeket, a normákat egyszerűsítsük, harmonizáljuk, és a szervekhez való hozzáférést Európában egyszerűsítsük. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Szemka úr a szó. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument przyjąć, bo to jest na pewno... Én is támogatom ezt a dokumentumot nagyon a megfelelő lépés a megfelelő irányba. Mindazonáltal, ha emlékezünk arra, hogy milyen ennek a rendszernek a minősége, azt mondanám, hogy ez csak az első lépés valóban a helyes úton. Hogyha több donort szeretnénk, akkor az Európai Unióban mindenképpen arra lenne szükség, hogy egy sokkal jobb megelőző kampányt és információs kampányt folytassunk. Amit teszünk, azt soha nem követi megfelelő tájékoztatási kampány, és ezt mindenképpen meg kellene valósítani. Köszönöm és most pedig következzen a naptár, Kelly kollega először. Először is szeretnék gratulálni ahhoz, ahogy ezt a nehéz kérdést kezelte. Az elnökség értelmezését megmagyarázandó, és ha ez nem lett volna, még mindig itt ülhetnénk, úgyhogy elfogadtam az ön véleményét, mint egyfajta evangéliumot. Érvényes az, ami elhangzott, gyorsabb és sokkal jobb hozzáférés lenne szükség Strasbourghoz a kollégák érdekében. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz Frankfurton keresztül is bár ott van lehetőség ide jutni. Ami pedig a Strasburgi szálloda árakat illeti, jó lenne, hogyha ez nem lenne más, nem változna attól függően, hogy ülésezik-e itt a parlament, vagy nem. Mi nagyon szeretnénk ezt elérni. Köszönöm szépen, köszönöm Kelly úr. És most pedig Andia Kéne asszony. Elnök úr, szeretném a Mikolasik jelentéssel kapcsolatos szavazalmatomat megmagyarázni. Elküldtem az üzenetemet, remélem, hogyha ezt most lehetővé tenne számomra. Megszavaztam a jelentést a szerv átültetésről. Minden nap sokan halnak meg, mert nincs elegendő szerv. Az Európai Unió segíthet azoknak, akik a várólistán vannak és ezzel megmenthetik életüket. Amire szükség van, az egy jól koordinált rendszer ezen a területen hangsúlyoznám, hogy milyen fontos a politikai összefüggés. Az önkéntes donáció. A WHO és az Európa Tanács jelentéseiből kiderül, hogy sok országban az emberek komoly pénzt fizetnek, illetve árulják a szerveiket és mindannyian látjuk azt is, hogy milyen esetek történnek néhány országban. Nagyon magas a donorok esetében a kockázat, és nagyon rossz feltételek között történik meg a szervátültetés. Úgyhogy köszönöm mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak ez a jelentéshez. Mindenekelőtt Mikolásik kollégának köszönöm. Köszönöm szépen, Endekejne asszony. Most pedig a trombinról, a trombin enzimről, mint húskötőanyagról lesz szó. Kracak asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Én az arra szavaztam, hogy tiltsuk be a trombint. Mégpedig azért, mert tudjuk, hogy nem szabad engedélyezni, hogy például vendéglőkben, vagy munkahelyi étkezdékben használják ezt az anyagot. A trombin sajnos azonban most már mindenféle típusú húsban megtalálható. A szakértők, az Európai Bizottság szakértői kinyilatkoztatták, hogy a trombin az egészségre nem veszélyes. Tudományos alapokra hivatkoztak. Azonban nem szabad, hogy megtévesszük a fogyasztókat. Egészen egyszerűen világosan jelezni kell a csomagoláson, hogy ez a hústermék trombint tartalmaz. Nem kell most kinyitnunk Pandora szelencéjét. A közegészségügyben nem fog problémákat okozni ez az anyag. Egész egyszerűen biztosítani kell a szabad választást. Ne tiltsuk be azokat az élelmiszereket, amelyek nem veszélyesek, hanem a tiltás helyett jó címkézést alkalmazzuk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Megginis asszony a szó. Amennyiben nincs itt, akkor Szomer asszony a szó. President, um... Elnök úr, az állásfoglalás elfogadása ami megtiltja a trombin használatát, ez egyszerűen hasra esünk a bulvár előtt, ez a populizmus megtestesítése, és nem felelünk meg a felelősségnek. Ugyanis nem törődünk a tudományos eredményekkel. A trombin micsoda? Ez egy természetes enzim, a vérben van, és a húsban is, eleve. Na most mindannyian nagyon sok trombint hordunk magunkban. Ha most ezt adalékanyagként megtiltjuk, a akkor tulajdonképpen már nem is lenne szabad léteznünk, illetve lassan valami veszélyes hulladékként kellene leírni magunkat. Persze, hogy védeni kell a fogyasztókat attól, hogy becsapják őket, de Hát ezt megtehetjük úgy, hogy megjelöljük az új címkézési rendeletben, amit el is fogadtunk első olvasatban. Ott sok-sok szabály van a megtévesztő reklám ellen, a címkézés megfogalmazásáról, és éppen ez a javaslat hangzott el a trombinnal kapcsolatban, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok hasonló enzim van, amely nem tilos, és használják is. Köszönöm szépen! Vezgerber asszony. A fogyasztóvédelem nagyon fontos számomra. Én is felemelem a hangom minden félrevezetés és csalás ellen ezért az élelmiszer címkézési rendeletben is azt mondom, hogy jobban kell kialakítani a címkéket, és azt várom el az Európai Tanácstól is, hogy ezt a véleményt támogassa a bizottsággal szemben is. Most a trombinról szavaztunk. Az ezzel kezelt hús végül is egy összeragasztják a húst, és aztán ezt, mint nagyértékű terméket adják el, hát véleményem szerint ez nem történhet meg, különösen úgy nem, hogy a fogyasztó nem tud róla. De nem volt könnyű ez a döntés. A bizottság átfogó megjelölési javaslatot terjesztett elő. A probléma csak az, hogy mégis félrevezethetik a fogyasztót, mert a trombin nehezen mutatható ki a termékben. Lehet, hogy használják, csak éppen nem tüntetik fel. Éppen ezért ebben az esetben nem tartom elegendőnek a megjelölési kötelezettséget, ezért szavaztam meg az állásfoglalást a trombin betiltásáról. Köszönöm. Köszönöm. És most Morvai asszonyé a szó az elmúlt nyolc évben a e, magyarországi posztkommunista diktatúra e, következetesen e, lábbal taposta a magyar emberek emberi jogait. egyebek mellett szinte minden egyes utcai demonstrációt jogellenesen szétvert illetőleg szétveretett a nemzeti jogvédő szolgálat közel száz kiváló jogásza ügyvédje segtségével az esetek nagy részében már a magyar bróságok előtt jogorvoslatot lehetett nyerni de voltak olyan esetek amikor strasbourgba kellett menni az emberi jogok európai bróságához például a hressé vált bukta ügyben az európai unió most azon mesterkedik hogy az európai emberi jogi egyezményhez való csatlakozás leple alatt szétverje a jól működő úgymond strasbourgi rendszert felhvom a figyelmét minden egyes magyar és európai emberi jogi szervezetnek hogy vegye górcső alá ezt a folyamatot tiltakozzon egyebek mellett a ma megszavazott atondó jelentés e, ellen amely ahogy mondom ellehetetlenti szétveri az emberi jogok védelmének e, európai rendszerét. magyarország történelmi felelőssége hogy a magyar elnökség alatt ne felgyorstsuk hanem megakadályozzuk ezt a veszélyes teljes folyamatot. köszönöm szépen! morvai asszony ön jelen pillanatban melyik az attondó jelentésről beszél, pedig nem erről volt szó. uh, called for me to speak and I signed up for én az átondó jelentéssel kapcsolatban szerettem volna hozzászólni, de ön az elnök, elnök úr, ön felszólított engem, és az ön felszólítására mondtam el a beszédemet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, semmi gond. Rendben. Akkor ezt felvettük, és megfelelő, a megfelelő cím alapján alá archiváljuk. A tombimmal folytatjuk, tessék kolléganőnek megadom a szót. Köszönöm szépen. Ez a téma nagyon érzékeny, és nagyon sok vitát vetett föl a parlamentben és a társadalomban. Azt gondolom, hogy egy terméknek vagy egy adalékanyagnak a megtiltása nem a megfelelő ki, kivezető út. A fogyasztónak jogot kell adni arra, hogy válasszon, úgy, hogy az információt a rendelkezésre bocsátjuk. Ez alapján kell tudnia dönteni. A folyamat kezelése, menedzselése nagyon nehéz. Manapság nagyon nagy az öntudatosság a fogyasztók körében, nagyon sok az információ, és világos és érthető megfogalmazásokat kell alkalmaznunk és bevezetnünk. Biztosítanunk kell, hogy a termékek megvásárlásakor a fogyasztónak megfelelő információ álljon a rendelkezésére, olyan információ, amelyet meg is ért a termékek hozzávalóival kapcsolatban és alkotó részeivel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez a lényeg. Köszönöm szépen, Kassler úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy az európai polgároknak joguk van igazuk van, szeretik a, a ter, azokat a termékeket, amelyekről őszinte információkat kapnak, és szeretik az őszinte politikát. És én ezzel egyetértek. Ezért nem lehet a politikát egyszerűen ö, populizmusként félretolni az információs politikát. A, a választóink és a polgárok, hogyha azon a véleményen vannak, hogy az igazi, valódi élet, élelmiszer, a valódi hús tényleg valódi hús legyen, és nem pedig maradék, maradékokból össze eszkábált, összeragasztott húsnak nevezett termék, akkor ezt figyelembe kell vennünk. És úgy gondolom, hogy ezért kell megszavazni a Tomin betiltását. Köszönöm szépen. Kallenbach asszony következik. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm a Ma én is elfogadtam az állásfoglalást, amelynek tárgya a trombin betiltása adalékanyagként. A biztos úr érvei azonban nem voltak meggyőzők. Mi nem szeretnénk ragasztott húst Európában, még akkor is, hogyha a trombin önmagában védem, ártalmas az egészségre azért a hús darabok összeragasztása a nagyobb lehetőséget biztosít a baktériumok terjedése szempontjából is, és épp éppen ezért fontos döntésre van szükség az európai fogyasztók érdekében, és nem kell meghajolni az ipar érdekei előtt. Mi azt szeretnénk, hogy ne kelljen ragasztott húst fogyasztani. Felszólítom a bizottságot, hogy ezt a trombin anyagot ne engedélyezze. Köszönöm, Gálenbach asszony. És most pedig következzen a Fereo jelentés a szerv átültetéssel kapcsolatosan. Parancsoljanak. Már leadtam a trombinnal kapcsolatos hozzászólási kérememet, talán még van rá lehetőség rá. Ez a vita is mutatja, hogy nem minden gyártó bánik tisztességesen a fogyasztókkal. Azt szeretném, hogy minden élelmiszeren szerepeljen a megfelelő megjelölés, és így a fogyasztót ne lehessen megtéveszteni. Ha ezt az enzimet használják, akkor a fogyasztó számára ezt világossá kell tenni. Ez az alapja a jól működő fogyasztóvédelemnek. A mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk arról, hogy a nagy korú fogyasztó megfelelő információkkal rendelkezik ahhoz, hogy aztán dönthessen arról, hogy megvesz-e valamit, vagy nem. Ami pedig a ragasztott sonkát illeti normális körülmények között, itt még nem történt meg a vita a fogyasztóval, hogy akarja-e vagy sem. Hát éppen ezért neki kell tudnia, hogy mi az, amit eszik. Erről kell gondoskodni. Köszönöm. És akkor most rátérünk a Perejó jelentésre ültetés. Vérasszony? Köszönöm a szót. Üdvözlöm ezt az új cselekvési tervet, és ezért rászavaztam. Azt hiszem, ez egy lépés a jó irányba, és emellett úgy gondolom, hogy együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldhassuk. EU-s szintű intézkedésekre van szükségünk, hiszen ez tovább erősíti az egyes tagállamokban elvégzett munkát, és javítja a donorok, illetve a szervátültetés minőségét és biztonságát. Ezen túlmenően azoknak az életminőségét is javítani fogja, akik belépnek ebbe a rendszerbe. A tagállamoknak most lehetőségük van arra, hogy a prioritásban meghatározott intézkedéseket a nemzeti cselekvési terveikre lefordítsák. Úgy vélem, hogy kötelesek vagyunk segíteni azoknak, akik az egészségügyben dolgoznak, annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban javuljon a helyzetük. Köszönöm szépen, Andrikéne asszony a következő felszólaló. Én a Mikolási jelentésnél jelentkeztem, és már el is hangzott a felszólásom, mondja André Kein Akkor, mondja az elnök úr, Mastella úr szó. L'adesione alla Convenzione europea costituisce senza dubbio un progresso. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az Európai Konvencióhoz csatlakozunk, az az Európai Unió számára előrelépés lesz, hiszen az alapvető jogok védelme, illetve annak a biztosítása hogy az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt megvédjük, az elnök félbeszakítja. Kérem, beszéljen egy picit lassabban, kéri az elnök a felszólalót. Köszönöm, elnök úr. Tehát, a jogok fontosságának szempontjából, amelyek révén az Európai Parlament az Európa Tanácsba embereket delegálhat, akik részt vesznek az emberi jogi bíróság bíráinak megválasztásában. Ez is mutatja, hogy mennyire fontosak az alapvető emberi jogok, és ezeket az Európai Unió mennyire fontosnak tekinti. Az Európai Egyezményhez való csatlakozással kapcsolatban annyit mondanék el, hogy természetesen azt szeretnénk, hogy legyenek olyan teszt elvek különböző területeken olyan területeken, amelyek az igazságügy, az igazságszolgáltatás és a belügy területére vonatkoznak. Ezeket harmonizálni kell majd, legalábbis jobban harmonizálni a Lisszaboni szerződés életbelépése után. Annak érdekében, hogy legyen egy rendes jogi lehetőségünk arra, hogy az Európai Emberi Jogi Bírósághoz forduljunk akkor, hogyha az európai intézmények valamilyen tekintetben hívát követtek el, vagy hogyha valamelyik tagállam az Európai Uniós jogszabályok szerint törvénysértést követett el. Az Európai Egyezményhez történő csatlakozás szempontjából az is fontos, hogy nem csak az Európai Uniós állampolgárokat, hanem az Európai Unió területén élő vagy tartózkodó más embereket is védi. Antonios úr, köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom azt, hogy az Európai Unió csatlakozzon az alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményhez. Úgy gondolom, hogy ennek az okait nagyon pontosan összefoglalta a jelentés. Úgy gondolom, hogy ez az európai integráció folyamatát előre viszi, és tovább tudunk lépni afelé, hogy valódi politikai unióvá váljunk. Az Európai Unióban konzisztenseknek kell lennünk, és nagyobb koherenciát kell elérnünk az Európai Unió és az Európa Tanácsi tagországok között is. A harmadik államokkal kapcsolatban az is fontos, hogy ez kinyilatkoztatja azt az kívánságunkat, hogy az alapvető jogokat minden területen harmonizáljuk. A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően az Európai Unió nemzetközi jogi egység egy nemzetközi jogi személy. Nagyon remélem, hogy ez az egyezmény csak egy lépés lesz azon az úton, amelyel az Európai Unió valódi jogi személyé válik más nemzetközi tervezetekben is. Morvai asszony. Ön már beszélt ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy figyelembe vesszük az előző beszédét, és ezen pont alá fogjuk betenni az archívumban. Golnis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit visszafogottabb vagyok, mint az előttem szóló. Azt gondolom, hogy ez a gondolat, mely szerint az emberi jogi bíróság előtt vizsgálni lehet bizonyos kérdéseket, hát ez érdekes. A nemzeti törvényhozás törvényhozást ez a bíróság befolyásolhatja. Hát ez azért mégiscsak sokkoló hír. Az európai jog például az én hazámban, Franciaországban előtt élvez a nemzeti jog előtt a nemzeti joggal szemben. Ez azonban mégiscsak hát valamilyen megduplázása a dolgoknak. Egyes tagállamokban gyakran végre sem hajtják az európai jogokat, be sem tartják az európai törvényeket, vagy pedig átültetik ezeket a nemzeti gyakorlatba. Természetesen az, az emberi jogokat és az, a szabadságjogokat be kell tartani az európai egyezményhez, emberi jogi egyezményhez való csatlakozás azt jelentheti, hogy nagyon nagy halasztások, nagyon nagy problémákra kerül sor, nagyon lassan tudják végrehajtani és betartani ezeket a jogokat. Ezért ezt a mechanizmust még meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. Akkor ezzel rátérünk Volnis úr következő beszédére, a romai statutumot felvizsgáló kampalai konferencia. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Golnis úr. De juger des crimes. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a civil társadalom védelme. Tegnap is elhangzott a vita során néhány kolléga szájából az, hogy például az első nemzetközi büntetőbíróság döntése szerint a civil, a drezdai civilek elpusztítása, az semmilyen katonai célt nem szolgálhatott. Ugyanez volt a helyzet Hiroshima-ban és ban is, vagy a bebörtönzött lengyel tisztek esetében. Tehát a régi büntetőbíróság, az ex-Jugoszláviával foglalkozó büntetőbíróság, aki Milosevicet megpróbálta ítélni, ez sem végzett megfelelő munkát. Az a formalizáció, amivel küzdünk, amivel próbálkozunk, az azt célozza, hogy az tömeggyilkosokat el tudjuk ítélni. És független attól, hogy ezek Európában vagy bárhol máshol követik el a bűnüket. Nos, tehát első megfigyelésemet folytatván, azok az országok, amelyek győztesek, nem mindig tudnak megfelelő békeszerződést kötni, amely végleg megoldja a konfliktust. Köszönöm is úr, most pedig Andikine úr asszonyi a szó elnézést. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ezen állásfoglalás mellett szavaztam, Mégpedig azért, mert az idei későbbi konferencia során fogunk arról beszélni, hogy 138 ország hozta létre a Nemzetközi Büntetőbíróságot, és 2003-tól kezdve öm, ideje felülvizsgálni azt a statutumot, aminek alapján működik ez a bíróság. Az összes Európai Uniós tagállam ratifikálta a statútumot, a római statútumot, azonnal a büntetőbíróság munkája nem mindig veszi figyelembe partnereinket, az USA-t, a Kínát, Oroszországot. Ezek az országok szintén kellene, hogy ratifikálják a római statútumot, annak érdekében, hogy ők is együttműködjenek velünk a Nemzetközi Büntetőbíróságban. A XXI. században azok, akik tömeggyilkosságot vagy egyéb katonai bűncselekményeket követnek el, nem elég, hogyha morális elítélést kapnak, hanem jogi szempontból is el kell őket ítélni. Senkit nem szabad kifelejteni. Elnök, köszönöm szépen, Andrekényi asszony. Ezzel elérkeztünk a szavazatmagyarázatok végéhez, most pedig három óráig felfüggesztem az ülést.